habe zwei Änderungen in der Tagesordnung vorzuschlagen. Erst Javaslom a napi napirendet, a Kavada jelentést elhalasztjuk júliusra, egyébként is csak egy rövid idővel halasztjuk el, és nem annyira sürgős. Kérem azokat a hölgyeket és urakat, akik ezzel foglalkoznak, hogy konstruktívan dolgozzanak együtt. Ma délben Szeretnék még a Europe for Citizens napirendi pontot plusz felvenni a napirendre. Vasziliú biztos asszony jelenlétében tárgyalnánk ezt meg, és akkor elmondjuk, hogy a koordinátorok a Europe for Citizens téma kapcsán mit döntöttek el. Kérdezem, hogy van-e valakinek kifogása a napirend módosítása ellen. Ha nem, akkor elfogadtuk a napirendet. Elfogadtuk a következő ülés jegyzőkönyvét, amennyiben a mai ülés végéig senki nem emel kifogást vagy javasol módosításokat. A harmadik napirendi pontban hogy mi, miután viszonylag kis teremben vagyunk, kevés nyelvere van fordítás, se bulgár, se cseh, ész, litván, lett, Málta és svéd, portugál és szlovén nyelvre nincs tolmácsolás, az összes többén van. Hollandul fel lehet szólalni, de... de hollandra nincs fordítás, és elnézést azoktól a kollégáktól, akiknek a nyelvére nincs ma tolmács. Azt hiszem, hogy csak Matula urat érinti ez, mindenki más felszólalhat az anyanyelvén. Rátérhetünk a negyedik, ja nem, a negyedik napi rendi pontot, tehát elhalasztottuk, senki nem emelt kifogást, tehát mindenki egyetértett ezzel. Akkor az ötödik és a hatodik napi rendi pontot együtt fogjuk áttekinteni. Ezek azok a napirendi pontok, amelyek a strukturális alapokra vonatkoznak. Venera Atú, a jelentéstevőnk, és április 25-án már ismertette a véleményét, felhívta a kollégákat arra, hogy nyújtsanak be módosítókat. 50 módosító indítványt nyújtottak be a Common Provisions for European Funds témára, és a szociális alapra vonatkozóan is benyújtottak a kollégák 70 módosítót. Mielőtt elkezdenénk szavazni, szeretném megadni a szót eh, Benera Batu asszonynak parancsoljon. Merci, euh, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyszerűen csak köszönetet szeretnék mondani minden kollégának, az jelentéstevőknek, akik jelentősen hozzájárultak eh, az anyaghoz és köszönöm szépen a módosítókat, köszönöm szépen Fábia asszonynak, aki lehetővé tette, hogy ez a munka így sikerüljön, nincsen különösebb egyéb, csak köszönetet mindenkinek. Köszönöm szépen, Benne Ápató asszony. Az Illetékes Bizottság júliusban beszámol majd a munkájáról, és remélem, hogy figyelembe fogják venni azokat a módosító indítványainkat, amelyről szavazunk. Remélem mindenkinél itt van a szavazókártyája, máskülönben áttekintetetlen a szavazás, tehát egyes kompromisszum. Elnézést. Itt két listánk van. Melyikről szavazzunk először? Oké, Okay. Also. Tehát második cikk, második bekezdés, ez a lista. Klar? Es beginnt mit Artikel 2, Paragraph 2. Tehát második cikk, második bekezdés 40-es módosító, ki van mellette? Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következő egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő a kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást, tízes módosítóról, lezárom a szavazást, Lezártam a szavazást, de Szabine még nem szavazott, akkor még egyszer meg kell nyitnom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 10-10 arányban elutasítottuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodás, hm, ellenőrizzük a 48-asról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 arányban elfogadtuk hát nem emeltétek fel a, fe, a kezeteket, még reggeli tornára pedig idő lenne. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást az 51-esről. Lezárom a szavazást. 10 igen, 12 nem, elutasítottuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 53 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 55 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-öt visszavonták, 57-es két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük megint. Tehát 57 első részről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 10 igen, 13 nem elutasítottuk. Második rész mellette. Ellene. A a második részről nem kell szavaznunk, vagyok. Jó, akkor 58 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtunk. 16 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 63-as, 63-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös mellette, me, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 68 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 69 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következő 32, 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 nulla. Hát ez tényleg vicces volt. Hát igen, ez itt a szemüveg, szemüveg. Egy jó optikus tudok ajánlani esetleg. 31-esről nem szavazunk. De 31-es mégis ellene. Nem, ez így nem megy még egyszer. Tehát 31-es két részben, 31-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor zárszavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 igen, 0 nem, két tartózkodás. Köszönöm Benerabatú asszonynak, és mindenkinek, aki részt vett a munkában. A Benerabatú asszony második szövegéről szavazunk. Ez a 22-es módosítóval kezdődik. Gondolom mindenkinél itt van a lista. Rendben a 22-es mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 23-as mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 24 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Lotár, sajnálom, 25-ös mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. nem, nem rajta múlt. Markos saját maga ellen szavazott. Amikor azt mondta, hogy ellene, akkor szavazott. Lehet, hogy túl gyorsan beszéltem. Igen, ez volt a hiba. Jó, mindegy, elfogadtuk. Huszonhatos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, hm, ezt ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Ez eh, Katalin Szorin Iván módosítója. Lezárom a szavazást. 13-11 eh, arányban elutasítottuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 34-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás el, elfogadtuk. 35-ös mellette,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 tartózkodás, ezt meg kell néznünk, megnyitom a szavazást a hatosról. Lezárom a szavazást. 13-12 arányban elutasítottuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt meg kell néznünk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-11 arányban elfogadtuk. Ja, ez a 8-as volt, a következő 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 49 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11 mellette, ellene, tartózkodás, hm, ezt megnézzük, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-11 arányban elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, e, ugyanezzel a többség elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a 13-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 13-11 arányban elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 19 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 2-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Végszavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. 25 igen, 0 nem, két tartózkodással elfogadtuk. Gratulálok Benerabatú asszonynak. Csak remélni tudom, hogy eh, majd amikor júliusban az illetékes bizottságban szavaznak erről, akkor ezek a módosítókat figyelembe lesznek véve. Ah, Elnök asszony, egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy nem szavaztuk meg egy jelentés, amelyik a foglalkoztató és szabítottságnak az illetékességébe tartozik, és két, egy másik jelentés, amit a Reggi is eh, kidolgozott. Ez a két jelentés rendkívül fontos, és nagyon fontos, hogy a kulturális bizottságnak is legyen egy véleménye erről a kettőről, ugyanis ez a kettő foglalkozik olyan kérdésekkel, amelyek oktatással, eh, társadalmi kérdésekkel foglalkoznak, olyan témákkal, amelyek érintenek nagyon fontos szot eh, szociális politikákat, és úgy vélem, hogy nagyon fontos kihatásai vannak az oktatás kutatásra, úgyhogy fontos, hogy mi is foglalkozzunk ezzel. Kérek minden kollégát, hogy a regi beli kollégákat figyelmeztessék, hogy a módosítóink fontosak, és mindenképpen figyelembe kell venni őket, mert ahogy most kinéz a helyzet, a strukturális alapok nem minden területen tehetnek bennünket boldogá, úgyhogy a kompenzálni kell mind azt, ami már nincs benne az oktatási programban, az európai képzésben, mert sokat elvettek tőlünk, és azt mondták, hogy majd a szociális alapból ezt visszakapjuk. Oda kell figyelni, hogy az benne lesz -e. Vannak módosítóink ezzel kapcsolatban. A kultúra sem szerepel expressis verbis, a strukturális alapoknál, úgyhogy minden lehetőséget tovább kell vinni, sokat el tudtunk érni, ezzel a programmal gondoljunk Lengyelországra, vagy a mozik digitalizálása vidéken Lengyelországban ebből az alapból került kifizetésre. Tehát ez is eredményezte az, hogy nem néptelenedett el a vidék, mert a fiatalok maradtak, mert volt még valami, ahova elmehettek esténként ez most csak egy kis példa volt, de nagyon sok mást is említhetnék ebben a sorban, hogy a kulturális örökség, a kulturális létesítmények nagyon fontos szerepet játszanak a strukturális változásban, úgyhogy köszönöm Benne a asszonynak, hogy ezt sikerült elérnünk ebben a formában, és mindenkit kérek, hogy a frakciójában álljon ki azért, hogy ezek a módosítások bekerüljenek a programokba. Még egyszer köszönöm szépen, és akkor tényleg következik a szomszédsági eszköz, a hetes pont, a József Matula, a vélemény előadója. Matula kollega már bemutatta a jelentését, illetve véleményét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 tartózkodás elfogadtuk, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás, ezt megnézzük, tehát megnyitom a szavazást a 37-es módosítóról. A szavazást lezárom, és hát láthatjuk, hogy 14-11 arányban elfogadtuk, 38-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, 5-ös mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, 6-os nem. Még egyszer. Nézzük csak meg. Tehát nem figyeltem, tehát akkor az ötöst megnézzük még egyszer elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 14 a 12-höz. Hatos. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Kilences mellette. Ellene tartózkodás, nézzük meg. Tehát megnyitom a szavazást. Lezárom. 15 a 11-hez elfogadtuk. 10-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 12-es mellette. Nem. De. Ha elfogadtuk, akkor jön a 12-es. Mi?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 Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtok, 18 a 7-eshez jön a végső szavazás, megnyitom. Le is zárom. 25 ö, az igen szavazat, 0 nem szavazat, egy tartózkodás. Elfogadtok. gratulálunk Matula legának. És akkor most jöjjön a napi rendünk 8-as pontja. Itt az EU alapjogi kartájáról, a média szabadságának irányadó szabályozása az EU-ban címnak Migalszki úrnak adom meg a szót. Parancsoljon Migalszki kollega. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek eh, és azoknak a munkatársaknak, akik kiváló munkát végeztek. Van egy szóbeli módosító. A hatos kompromisszummal kapcsolatosan egy szót kellene törölni belőle. Tulajdonos, tulajdonosok. tulajdonos szónál ott egy fajta, a tulajdonosoknak ráhatással kellene hogy legyen, hogy milyen vonalat képviseljenek azok a médiák. Ezért javaslom ezt a módosítót. Yes, uh, Chairman, with all due respect for the Igen. Azt gondoljuk, hogy ezt kifogásoljuk, tehát a helyzet az, hogy a szóbeli módosító ellen szóltak, de biztos vagyok abban, Mihalszki kollega, hogyha elfogadtuk volna, akkor se fogadtuk volna el, mármint, hogy nem szavaztunk volna mellette. Tehát az újságírói szabadság az nem függhet a tulajdonostól, illetve az nem kérdőjelezheti ezt meg, de ö, nem vitatkozunk most erről, csak ennyit akartam megjegyezni, köszönöm. Akkor ö, visszavontuk a 61-est. Szavazunk, tehát ö, 32, nem, 74 módosító, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kompromisszumos javaslat. A hetes? Nem. A hármas. Melyik az? A hármas kompromisszumról szavazunk mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. A 14-es módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodás, nézzük meg a 16-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom. 17 a 10-hez elfogadtuk, 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk, 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 46-os módosító mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg. Tehát megnyitom a szavazást a 46-osról. Lezárom a szavazást. 21 a 6-hoz elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 48-as. És a 49-es nem, de mégis ugyanazok. Tehát 48-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, akkor jöjjön az ötös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Jön az 56-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 59-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 62-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 74-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 60-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-es mellette, eh, nem visszavonták. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ha, na most akkor jó ez így? 57-es második rész. 57-es második rész mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 71-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 73-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Jön a végszavazás, Megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. 27 igen szavazat, nulla nem szavazat, nulla tartózkodás szívből. Gratulálunk ki kollégának. Azt még hozzáteszem, hogy ez egyike azon ritka pillanatoknak, amikor Migánszki kollega a többséggel együtt szavaz. Hát le kell, hogy mondjam, így van, nem? Akkor ezzel a szavazás végére értünk, és jön a 9-es számú rendi pont. Köszönöm a kollégákat, akik a másokat is képviseltek, jó kollega. És akkor Most mi van? Hú! Itt vagyunk. Köszönöm. Yeah. The Italians are the Italian boys. Itt vannak az olasz srácok, olasz fiúk. Nem én, na akárhogy is, akkor jöjjön a 9. napi rendi pont. Az Európai Unió költségvetéséről van szó 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan, és akkor, hát azt hiszem, hogy rögtön Lokekárd úrnak adja meg a szót mindig későn érkeznek a javaslatok, és azt gondoljuk, hogy júliusban lesz meg a végső, július végén, és hát akkor már ugye, akkor pedig az a gond, hogy a legtöbb kollega már nincs is itt, mert szabadságon van, és éppen ezért ő, ahhoz kellene tartanunk magunkat, ahogyan az elmúlt évben eljártunk, akkor abban maradtunk, hogy július 10-én szavazunk erről, aztán a módosítókat, amelyeket beterjesztenek, csak angol nyelven tehetik meg, csak mert rövid a határidő, és akkor Lokegárt kollégát, az előadót megkérjük, illetve mandátumot adunk neki, hogyha a tanács a költségvetésünket elutasítja, akkor a módosítóinkat még egyszer terjessze elő, és a bizottsági előterjesztést ismét nézzük meg. És akkor, hogyha a bizottsági költségvetési javaslattal együtt ért, egyetértenek, és a tanács azt elutasítja, és abszolút megváltoztatja, vagy fontos részeket módosít, akkor újra kell megnézni, és ezt viszont Lokegárt kollega meg fogja tenni a mi nevünkben, és a tanács mindig nagyon későn szokta ezt megtenni. Tehát hogyha a bizottság javaslatán módosítani kívánnak, akkor módosítókat kell benyújtaniuk, de csak angol nyelven, és azt is június 28-áig. Addigra be kell, hogy érkezzenek a módosítások, addig tudjuk befogadni őket, fordítani már nem lesz idő, de ne tegyük az életet bonyolultá, úgyis érti mindenki, és akkor júliusban tudunk majd szavazni. Most Lokegárt kollega kapja meg a szót, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök asszony, köszönöm ezt a bevezető előadást, azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy mi a feladatunk, és az elmúlt évhez hasonlóan nagyon szorosak a határidők és a lehetőségek, itt persze mindig arról van szó, hogy prioritásokat kell meghatározni. A margin az 91 millió euró az első heading alatt, de ez olyan területeket fog át, amelyek nem a mi hatáskörünkbe tartoznak, vagyis ez az összeg nagyon sok bizottság között oszlik meg. A másik heading az a korábbi évekhez hasonlóan a 3B, és itt a szám szintén az elmúlt évhez hasonlóan kisebb, 25,6 millió euró, és ezt is meg kell osztanunk másokkal, de feltételezem, hogy ha ezt összehasonlítjuk az elmúlt évvel, akkor mi kaptuk meg ennek a legnagyobb részét. A legtöbb ugye, ami bennünket érdekeli, az leginkább ide tartozik, ez a mi prioritásunk, és ebben az évben is ebbe az irányba kívánunk haladni. Látják a 2013-as év költségvetése és a most kidolgozásra kerülő MFF is. Itt nagyon fontos a koherencia a mi bizottságunk számára, tehát az oktatás, ifjúság, média, kultúra összetartoznak, és erre szükség van, hogy működhessünk jól ebben az időszakban, és a bizottsági javaslatban az LLL, a Lifelong Learning programmal kapcsolatban növekedtek az eszközök, a marzsok nagyobbak voltak, azt hiszem, hogy 45 millió volt ebben az évben, pedig a ezt a szintet kívánjuk tartani, de hát 30 millió euró körül. De ez egy nagyon jó kiinduló pont lesz, és hogyha megnézik az előző éveket, akkor megkaptuk azt, amit kívántunk és így a perspektíva véleményem szerint nem rossz. A sporttal is foglalkoznunk kell, különös tekintettel a tömegsportra, az egészséget elősegítő fizikai mozgást, és ezzel együtt a társadalmi integrációt, a szociális integrációt is elő tudjuk segíteni és a partnerség kialakítása a sport területén ez is nagyon fontos lenne, és már erről beszéltünk is, néhány gondolat elhangzott, úgyhogy ezzel egyetértünk. Végül pedig a kommunikáció területét említeném meg a kezdeményezésünkre. A bizottság egy nagyon jó stratégiai anyagot dolgozott ki, és ez egy nagyon világos elképzelést ad arról, hogy milyen elvárások vannak a kommunikációs stratégiával kapcsolatban, és úgy tűnik, hogy ez működni fog. Ez jó, jó tudni. Azt hiszem, hogy a lehetőség is jó, hogy megnézzük az ide vonatkozó költségvetési sorokat, és megnézzük, hol tudjuk megerősíteni ezeket az erőfeszítéseket, hogy még jobban tudjuk elősegíteni a polgárokkal folytatott kommunikációt. Bizonyos dolgok szerepelnek már a stratégiai paperben, anyagban. Ez egy nagyon jó lehetőség, hogy megnézzük ezeket a folyamatos projekteket, hogy hol van szükség még többre, de erre majd a tárgyalások során vissza tudunk térni. Én örömmel várom a kollégák gondolatait, megjegyzéseit. Köszönöm, ezt szerettem volna elmondani. Nagyon szépen köszönöm Lokegárt kollega. Igen, akkor kérem a kollégákat, hogy jelentkezzenek, ha van mondani valójuk ezzel kapcsolatban. Tehát még egyszer mondom, hogy a programról, a 2013-as költségvetésről van szó. Van? Ivo? Kérlek, parancsolj. Csak annyit szeretnék mondani, elnök asszony, hogy egyetértünk mindennel, amit az előadó elmondott. Hát úgy tűnik, hogy nem csak ön ért egyet ezzel, hanem mindenki más, mert senki nem kíván szólni. Akkor azt hiszem, hogy Megköszönjük Lokegát kollega munkáját, és minden jót kívánunk neki, hogy folytassa a harcot azért a kicsi kis pénzért, amit mi szeretnénk megkapni, és láttuk, hogy a folyamat hogyan néz ki, de ez benne lesz az anyagukban is majd, ha megnézik ezt a nagy papírt, akkor a kilences es oldalon meglátják még egyszer a menetrendet. És már mondtam, ugye, tehát nem jól mondom, 28, június 28-án délig kell, hogy beérkezzenek a módosító javaslatok, és akkor, hogyha ezt módosítani akarjuk, tehát a bizottság anyagát. A bizottság képviselője itt van, én ide néztem, de jó, hogy itt van, köszönöm. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, összességében egyetértünk azzal, amit Lokegaard kollega mondott, és ezeket az összegeket el tudjuk helyezni könnyen amelyeket az LLL programmal kapcsolatban javasolt. Valóban a marzsok nem túl nagyok, a mozgástér nem nagy, de hát bizonyára látják, különösen a kifizetések oldalán vannak nehézségeink. Ebben az évben is sokat kockáztatunk, mert ugye az elmúlt évek során önök növelték a kötelezettségvállalásokat, és hát akkor most egyre nagyobb nehézségekbe ütközünk, és hát a jövő év az meg még rosszabb lesz a kifizetéseket illetően. Ezt tehát mindig szem előtt kell tartani. Összességében, hogyha megnézik a különböző kísérleteket, projekteket, kísérleti projekteket, akkor világosan nézzék meg a jelenlegieket, és hát ez nagyon sok mindent fed le, és hogy esetleg az új dolgokat nem lehet-e ebbe, ezekben a már futó programokban elhelyezni. Úgyhogy ezt mindenképpen figyelembe kell venni, ha valamit különösen hangsúlyozni kívánnak egy már meglévő programban, akkor meg kell nézni, hogy el lehet-e azt ott valamilyen módon helyezni, vagy megemlíteni esetleg ott, mert ez azért jobb, mint hogyha túl sok kis kezdeményezést fogalmazunk meg, már csak a menedzsment, a, a kezelés szempontjából is egyszerűbb lenne ez a megoldás. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Akkor a mm, property action már benyújtottuk, és hát amit ez már lefed, azt meg fogjuk nézni, de hát megértem a bizottságot, hogyha azt mondja, hogy inkább nagyobb egységekre koncentráljon, de azt hiszem, hogy fontosak ezek az Európai Unióban. Ugye 2000-3000 eurós, eurós programokat nem lehet külön felvenni, úgyhogy azok, akik a régiókban kisebb projektekkel foglalkoznak, azok nem kerülhetnek persze nehezebb vagy hátrányos helyzetbe, de amik, ezt én a kollégáktól sokszor hallom, ezt azért el akartam mondani. És a, látom, hogy a ö, kommunikációs fő, ö, általános igaz, főigazgatóságról is itt van valaki, ö, akkor azt kérem, hogy amit Lokegárt kollega elmondott, azt ö, adja tovább. Örülünk, hogy a bizottság kidolgozott egy stratégiai ö, papírt, ami meg is érdemli ezt a nevet, és gratulálunk hozzá, és szívesen megadom a szót, ha kéri. Köszönöm szépen. <clears throat> mindazt, amit elhangzott, természetesen továbbítani fogom a főigazgatóságnál. Fölírtam minden, fölégyeztem és továbbítom tehát az illetékesekhez. Köszönöm. Szó, so, hát igen, akkor mindannyian tudják, hogyha módosítani kívánnak valamit, akkor kellő időben nyújtsák be módosító javaslatokat. Jöjjön a következő napi rendi pont, ez a tízes a 10 és a 11-es, mind a kettő Paliadelli asszony témája, az Európai Innovációs és technológia Intézetről van szó, én nem is szaporítom a szót, megadom a szót Paliadelli asszonynak, aki felelős a két kérdésért. Köszönöm szépen. Technológiás. Két véleményről van szó, mind a kettő az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről van szó, kigazításokról van szó a Réringi rendszert illetően, mert ez ki volt dolgozva 2008-ban, és igazándiból megállapítások voltak, és eh, alapvetően a az egyetemek szerepére koncentrál, illetve a felső oktatás intézményekről szólnak innovációs és technológiai szempontból. Nos, mi az felsőoktatási intézmények önállóságára szeretnénk rátenni a hangsúlyt, arra vonatkozóan is, hogy milyen kapcsolatokat hozzanak létre a vállalkozásokkal, a vállalatokkal. Vannak specifikus programok a felsőoktatás intézményekre, és alkalmazkodniuk kell a piac igényeinek, a piac igényeinek. Ugyanakkor a piac igényeik nem szabad, hogy befolyásolják a egyetemi pályafutásokat, illetve a diákok választásai döntéseit, ami a módosítókat illeti hat érkezetbe, számomra a legfontosabb a következő. Amikor az együttműködés létrejön ezekkel az innovációs és technológiai közösségekkel, ezeknek alapvetően az speciális szakoktatást kell érinteniük, a posztgraduális, posztgraduális képzést kell, hogy érintsék elsősorban. Ugyanakkor a diploma előtti képzés részévé is kell, hogy váljanak. Tehát amikor ezeket a tanulmányokat elindítják, először is elsősorban a posztgraduális képzésre kell gondolni, mert vannak kötelezettségek, amelyek érintik azokat, akik részt vesznek ezeken a programokon. Tehát ez a szabályozás nem követel túl sok módosítót, azok, amelyek beérkeztek, azok is támogatják az egyetemi képzés szabadságát és függetlenséget, mi úgy ugyanúgy ezt támogatjuk. Folytassam most, vagy a másikat később? A másik anyagot, amelyik a stratégiát érinti. Folytassam? Rendben van. A második véleménytervezet a stratégiára vonatkozik, az EIT hozzájárulás az a Európához. Egy nagy légüres tért állapítottunk meg az előző beszélgetéseken. Nehéz ezt elmagyarázni világosan és egyértelműen. Arról van szó, hogy van egy hiány, egy bizonyos hiány. Ugyanis az a kifejezés, hogy innováció és technológia eléggé korlátozó, és bizonyos területek, eh, akadémiai területek nem tudnak belépni itt a eh, pontos eh, tudományok körébe és ezért olyan inkább humánabb tudományágakat is beszeretnénk vonni, ugyanis van bizonyos kapcsolata különböző tudományágak között, és ezért ebben a szövegben olyan stratégiát szeretnénk kidolgozni, amelyik megfelelő módon elismeri a humán jellegű tudományágakat, mert ezek jelentős módon befolyásolják a többi tudományágat, és mivel, hogy be fogjuk vonni ezeket a tudományágakat az EIT munkájába, és ezért a szakbizottságunk, kiindulva az EIT stratégiájával javaslatokat kell, hogy tegyen a vezetőségnek, az, egyet, az intézmények vezetőségeinek, hogy bevonják a humán tantárgyakat a munkájukba. Természetesen ezek részesei a munkának, ezek a tudományágak, ugyanakkor most egy kicsit kiesnek, mert e, a humán jellegű tantárgyakat nem lehet összevonni. Ugyanakkor a humán tantárgyak azok e, nem szabad össze téveszteni az emberekkel foglalkozó tudományágakkal. Tehát pszichológia, környezetvédelem, stb. Mi ezt megállapítottuk a végrehajtó bizottság válaszában. Tehát a humán tantárgyak nem részesei az innovációs mm, technológiának, és az én módosítóimnak az a célja, hogy újra bevezessék azt a fogalmat, hogy a kutatást ki lehet terjeszteni humántantárgyakra is. Tehát ebből a szemszögből az a célunk, hogy ezeket a tudományágakat is bevonjuk az EIT stratégiai munkájába. Még egy megjegyzésem lenne. Ez az új tudás és innovációs közösségek fogalmáról szól a következő évekre. Szükség van egy világos meghatározása. Tudni kell, hogy hogyan működik ez a szakág, az innovációval és technológiával foglalkozik. Tudni kell, hogy mivel fognak foglalkozni ezek a tudományágak 2020-ban, amelyeket ki fognak választani, vagy félre fognak tenni annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy ezeket a közösségeket milyen szakterületeken lehet megalkotni és létrehozni. Amennyiben vannak megjegyzések a kollégák részéről, szívesen meghallgatom ezeket, várom a kollégák megjegyzéseit annak érdekében, hogy tökéletes legyen ez a munka. Köszönöm szépen, Pajateli asszony. Azt hiszem, hogy említett egy gyenge pontot ki is dolgozta azt, és hát ez több egyéb programban is elgondolkoztatott már bennünket, mégpedig az a probléma, hogy a humán tudományok egy kicsit figyelmen kívül kerülnek. A bizottság a 20-20-as célokat tartja mindenek előtt szem előtt, és úgy gondolja, hogy minden, ami a foglalkoztathatóságról szól, annak semmi köze a humántudományokhoz, ezt én kétlem, éppen ezért úgy gondolom, hogy figyelmet kell fordítanunk arra a mi bizottságunkban, mert ezt az ITRE nem fogja megtenni, úgyhogy ezt csak mi tehetjük meg, hogy súlyt helyezünk egy kicsit erre, és ezt én nagyon jónak tartom. Bagó úr. Köszönöm szépen, és egyetértek a az előttem hallottakkal. Köszönöm a raportőrnek a munkáját és a két tervezetnek az összeállítás kapcsán. A magam részéről négy dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy újra és újra szeretném hangsúlyozni, és nagyon fontosnak tartom, hogy támogatom a bizottságnak azon szándékát, miszerint az EIT-nek megkülönböztetett szerepet szán a Horizont 2020 program végrehajtásában, és bár költségvetési kérdésekkel ez, ez a dokumentum foglalkozik, újra és újra hangsúlyozom, hogy mindenféle költségvetési csökkentést ellenzek az EIT kapcsán. Másodszorban az EIT létezésnek tudatosításával kapcsolatos erőfeszítéseket fontosnak tartom. A véleménytervezetben azonban nem látok olyan javaslatot, ami ezt a törekvést erősítené. A stratégiai és innovációs tervben viszont eh, ez számos ponton eh, megjelenik, úgyhogy eh, hangsúlyozásra kerül, ami, szerint, ami miatt viszont véleményem szerint az egész támogatható így. Harmadsorban egyetértek a raportőrnek több módosító javaslatával, melyek hangsúlyozzák azt, hogy azon régiókra, és tagállamokra kell különös figyelmet szánni, ahonnan még nem érkeztek résztvevők a már meglévő tudományos és innovációs társulásokba. Ezen módosítók támogatják azt, amit az első eszmecserén is elmondtam, és ez a negyedik dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy mivel az új tagállamok részvétele a tudományos és innovációs társulásokban szerintem nem elégséges, ezen arány javítására van szükség. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még hozzászólás? A bizottság részéről esetleg valaki? Igen? Akkor tessék parancsolni, jönni a szó. Nagyon szépen köszönöm. És köszönöm az előadónak is a két jelentés. Természetesen kellő figyelemmel kísérjük a módosítókat és azt hiszem, hogy nagyon konstruktív párbeszéd folyik közöttünk, ezt kívánjuk folytatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kíván még valaki ehhez hozzászólni? Akkor azt mondom, Pajeteli asszony nagyon jó munkát végzett, már az előző eszmecsere során elhangzott kívánságokat beépítette a véleménybe, még néhány ilyen kívánság megmaradt. Azt hiszem, hogy majd a Horizon 2020-szal és az EIT-vel kapcsolatban nagyon fontos lesz azokat az egyetemeket is bevonni, akik még nem az excellence, a kiválóság címke alatt futnak, ugyanis igazolni, bizonyítani kell a kiválóságot, de néha a együttműködés olyan egyetemek között, amelyek közül valamelyik rendelkezik, a másik meg nem rendelkezik a kiválósági labellel, a másik is megszerezheti ezt a minősítést, és ezért az ilyen egyik vagy másik csoporthoz tartozó egyetemek közötti együttműködés nagyon fontos lenne. Az új tagállamokban persze vannak olyan egyetemek, amelyeknek még kicsit fel kell zárkózni. Nem azért maradtak le, mert butábbak, hanem azért, mert nem volt lehetőségük részt venni a programokban. És azt hiszem, hogy találunk lehetőséget arra, hogy az EIT-ben ez az együttműködés megvalósulhasson, hogy az EIT egy platform legyen. Ezért gondoltam azt, hogy ez volt, ez volt a célja az EIT létrehozásának is és erre kell különösen odafigyelnünk, és a mm, humán tudományokra, a bölcsészettudományokra. Köszönöm szépen Pajet Eliasszonynak, Bagó úrnak és a bizottságnak is, amit elmondtak. Megint csak június 28 a módosítók benyújtásának határideje, tehát jövő hét vége addig lehet még benyújtani módosító indítványokat. Persze valakinek nincs, akkor ne nyújtson be semmit, nem kell szükségtelenül meghosszabbítani a munkát, de én néhány dolgot explicit meg akarunk említeni, és ezekhez még lesznek módosítók. Sok sikert kívánok! Ezzel rátérhetünk a 12-es napirendi pontra. Fontána kollega az előző ülésünkön nem tudott itt lenni. Transeurópai távközlési hálózatok a téma, és Fontana úr kérem, hogy vezesse be. Nos, ami azt illeti, a múltkor már megvolt az első eszmecsere, és ez volt az utolsó napi rendi pont, és köszönöm szépen a bizottságnak ezt, mert hogyha ez nem lett volna, akkor problémák lettek volna. Nos, meg volt az első eszmecsere, és ami azt illeti, ez a határozat, ez a rendelet egy jó rendelet, mert ez az transzeurópai távközlési hátlazatokról szól Európában. A célkitűzés rendkívül ambiciózus, azt tűzte ki maga elé, hogy 2020-ig egy univerzális lefedettséget ír elő, 30 megabájtos internet hálózatokról van szó, és az európai háztartások 50%-át szeretne bekötni, több mint 100 megabájtos szélessávval. Ez egy ambiciózus célkitűzés, másfelől viszont tudjuk, hogy a technológiai fejlődés Európában mindenképpen függ a szélessávú internet kapcsolatoktól, és emiatt támogatom ezt a projektet, a Kulturális Szakbizottság nevében az a célom, hogy a rendeleten belül próbáljam kiemelni a kultúra értékét, és ezek ezt az értéket kihangsúlyozni ezekkel a hálózatokkal. Úgy vélem, hogy ez a széles, a széles sávnak az egyik legfontosabb célja az az, hogy a kultúrja terjessze, és ezen vagyok, ezen dolgozom, hogy egy technológiai, egy ennyire fontos technológiai folyamatban milyen módon épülhet be a kultúra annak érdekében, hogy Európa európai kultúra terjedését segítse elő. Tetszett a megközelítés ennek a rendeletnek, mert világosan kitűnik, az, hogyha versenyben akarunk lenni a további eh, hatalmakkal, világhatalmakkal, nekünk Európában többet kell eh, lépni, főleg technológiai téren, és eh, nagyot kell lépni, és egyértelmű, hogy az Európa, transeurópai hálózatok rendkívül fontosak ebből a szempontból. Nos, ebből a szempontból úgy vélem, hogy rendkívül fontos a technológiai fejlődés annak érdekében, hogy ebből kiindulva versenyképesek legyünk a többi világhatalommal szemben. Aztán nem szabad elfelejteni egy másik dolgot, és erről korábban is szó volt, hogy a leg mm, távolabbi helyeken és hegyvidékeken, ultraperiferikus helyeken, ott is megmaradjon a lakosság azáltal, hogy ilyen jellegű technológiákat biztosítunk nekik annak érdekében, hogy megtartják a kapcsolatot Európa többi részével, és eh, ezáltal ki tudják ők is használni azokat a lehetőségeket, amelyek mások, amelyekhez mások is hozzáférnek. Nos, rendkívül jó eh, rendeletről van szó, várom az önök véleményét eh, és hozzászólásait, amennyiben vannak kiegészítések, már dolgozunk módosítókon, ugyanakkor természetesen állunk rendelkezésükre arra, hogyha vannak megjegyzéseket, azokat próbáljuk beépíteni az anyagba. Köszönöm szépen, Fontána kollega. Helyen asszony először, és utána McClarkin asszony. Köszönöm szépen. A kulturális és oktatási ajánlatok kialakítását rengetetetlenek tartom, itt a távközlési hálózatokkal összefüggésben is. Egy dolog ugyanis teljesen világos. Egy megfelelő hálózat nélkül nem fogjuk tudjuk megakadályozni a vidék leszakadását. Ezért kicsit csodálkozom, hogy a kettes módosító indítványban van egy olyan bekezdés, amely hát többé-kevésbé elég szkeptikusan kezeli az állami támogatásokat. Pedig pont erre van szükség olyan területeken, ahol gazdasági szempontokból nem, lenne, nem éri meg kiépíteni a szélesávú hálózatokat, és különösen vidéken volt megfigyelhető a e, városokhoz, az agglomerációkhoz képest e, ez a lemaradás. Ott ott megfelelő szélesávú infrastruktúra létezik, mármint a városokban és az agglomerációkban, viszont a vidéken tudatosan kell támogatni az internet elterjesztését, anyagilag is, mert hogy gyakran gazdaságilag nem éri meg a beruházás, ezért fenntartása van a frakciónak, és majd benyújtunk ehhez módosító indítványokat fontos lépésnek tartjuk a bizottság előterjesztését. Az elmúlt hónapban a digitális agendával kapcsolat csoportban megtárgyalt programok rendkívül fontosak. Megfelelő infrastruktúra nélkül nem is tudunk az internettel kapcsolatos tartalmi kérdésekről, tartalmakról beszélni, ezért elengedhetetlenül fontos, hogy a városi régiók, az agglomerációk és a vidék között kiegyenlítődjön az infrastruktúrális ellátottság, hiszen nagyon fontos a vidék szerepe is örülök, hogy a bizottság ilyen intenzíven foglalkozik ezzel a kérdéssel, és alapvetően helyesnek tartom ezt a rendeletet. Még egy dologról szeretnék beszélni. A 800-as hálózatokat milyen gyorsan bocsássák rendelkezésre. Itt a szakbizottságban egy kicsit más véleményt képviseltem a vita során, és sajnálom, hogy az rében ezt a véleményt nem tudtam érvényesíteni. Igazat adok Fontána úrnak, kimondottan ambiciózus az a célkitűzés, hogy 2013-ig lehetőleg minden tagállamban érjük el ezt a kiépítettséget, és ezt a 30 megabites eh, ellátást 2020-ig általánosságban is mindenütt biztosítsuk. Hát eh, sok eh, vidéki területen vagy, ahol a, a sok a sziget, nyilván a probléma lesz, de hát ott is ki kell építeni ezt az infrastruktúrát. Tehát minden nehézség ellenére jónak tartom, hogy legyünk csak ambiciózusak a célok tekintetében, állami támogatásakra is szükség van, és így kell biztosítani az alapellátottságot minden polgárunk számára. McClarkin asszony. Köszönöm szépen. A bizottság javaslata, a transzeurópai távközlési hálózatra vonatkozó javaslata tényleg ambiciózus. A finanszírozás szintjével kapcsolatban vannak gondok. Nagyon sok pozitív szempontja van a javaslatnak, pozitív eleme, és valóban ez segít abban, hogy a 2020-as digitális menetrendet megvalósítsuk. Szeretném kihangsúlyozni, hogy különösen támogatom azt a célkitűzést, hogy a szuper gyors internethez is 2020-ig mindenki számára biztosítsuk a hozzáférést. Tényleg nagyon sok helyen nagyon-nagyon lassú az internet, a csatlakozás, különösen ott az East Midlanden, ahol én lakom, ezen a vidék, ebben a vidéki térségben de hozzáférés kell biztosítani az belső piacra való hozzáférés szempontjából is következő generációs távközlési eszközök elengedhetetlenek ahhoz, hogy legyen fejlődés. Néhány aggályom azért van, hogy esetleg lesznek eh, duplikációk a program kapcsán. Oda kell figyelnünk, tisztában kell lennünk, eh, hogyha megkettőződik a finanszírozás eh, néhány területen. És azt is szeretném kihangsúlyozni, hogyha sok pénzt fordítunk a szélessávú internetre, akkor vigyelni kell az igazságos elosztás a tagállamok között is. Mert fantasztikus platform ez a kulturális sokszínűség szempontjából egyetértek a raportőrrel teljesen, és a e, nagysebességű e, kapcsolat, internetes kapcsolat e, különösen fontos az iskolák, egyetemek számára. A hetes módosítóhoz szólnék még hozzá, amely eh, a eh, külső területeket eh, említi meg konkrétan. Szerintem itt ne emeljünk ki ilyen külterületet, hanem csak egyszerűen mindenütt beszéljünk vidéki térségekről, amikor a finanszírozásról van szó. De hát ezen még majd együtt fogunk dolgozni Fontana úrral és a többi árnyék előadóval, és biztos vagyok abban, hogy nagyon jó véleményt fogunk majd a az IMCO bizottságnak elkészíteni. Pajneteli asszony. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Fontana úr. Talán nagyon naív kérdéseim lesznek a következők. Szóval ez a rendelet az internet hálózatról szól, tehát az a lényege, hogy minden régióban hozzáférhessünk az internethez kulturális szakbizottságnak támogatnia kellene ezt a javaslatot, mindenképpen támogatni kell ezt az anyagot, ugyanakkor vannak kételjeim a következőkről. Nem is tudom, hogy hogy mondjam. A második fázis. Ki állapítja meg az, hogy milyen témájú lesz ez? Vannak megfelelő meghatározások, vagy milyen módon történik majd ennek az alkalmazása gyakorlatban ennek a rendeletnek? Nagyon fontos, hogy ez egy prior, hogy mindez prioritást élvezzen kulturális szempontból is. Nagyon fontos tehát, hogy Európában legyen az internet elérhető mindenhol, ugyanakkor nagyon fontos, hogy eh, határozzuk meg tematikákat. Nagyon fontos, hogy meghatározzunk, miért érint minket ez a téma. Forslák. Én is köszönöm Fontán a kollégának a javaslatot. Azt hiszem, hogy a bizottság javaslata megint csak világosá teszi, hogy mennyire fontos az, hogy mi kulturális szakbizottság is megtárgyaljuk ezt a javaslatot. Ugyanis meghatározó a gazdasági értékesíthetőség kérdése a bizottság javaslatában. A távközési hálózatok szempontjából ez nyilvánvalóan fontos szempont, de hogyha távközlési hálózatokról beszélünk, akkor a szociális, kulturális részvétel kérdése kérdését is középpontba kell helyezni, az egész társadalom részvételét. Ezért köszönöm Fontána úrnak, hogy nagyon határozottan a kultúra, a szociális kérdések fontosságát kihangsúlyozta, és olyan módosítókat is benyújtott, amelyek világossá teszik, hogy itt nem csak gazdasági növekedésről van szó a távközlési hálózatok kiépítése kapcsán, hanem arról, hogy hogyan tervezzük meg a társadalmi kulturális részvételét az egész társadalomnak annak révén, hogy az utolsó messzi szögletig is eljutatjuk a szélesávú internet üzemeltet Európában. A kettes módosítónál nekem is kérdésem merült fel, ugyanúgy, mint Fenhein eh, asszonynak. Állami támogatás nélkül nem fogjuk elérni ezt az ambiciózus célt, amit kitűztünk magunknak itt Európában. Meg kell néznünk, hogy hogyan lehetne ezt esetleg jobban megfogalmazni, de itt versenytorzulásról beszélni, és azt mondani, hogy ez nem megy, hát ha állami támogatás nélkül ezt a célt nem tudjuk elérni. Éppen ezért csatlakozom a kolléganőmhöz. És ugyanez vonatkozik a másik megjegyzésére. Itt nem csak az Európai Parlament, hanem a világrádiós konferenciája is ilyen észrevételeket tett. Árgus szemekkel kell figyelnünk, hogy a kultúra terjesztése, mindegy, hogy az interneten keresztül, vagy klasszikus módon, rádión, televízión keresztül történik, tehát mindenképpen a e, kultúra terjesztésének középpontba kell maradni, mert a legjobb hálózat sem segít akkor, hogyha nem beszélünk a kulturális tartalmakról, amelyeket terjesztünk a különböző hálózatokon. Ezért e, köszönöm Fontána a kollégának, hogy ezt így kiemelte, és majd néhány módosítóval még részletkérdésekre kitérünk. Köszönöm, Matula kolléga. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Nekem is az a véleményem, hogy ez a rendelet összhangban van azzal, amit a 2020-as stratégiában meghatároztunk. Intelligens, fenntartható növekedést szeretnénk megvalósítani. Egyetértek azokkal is, akik azt gondolják, hogy finanszírozást biztosítani kell a következő években, ahhoz, hogy elérjük ezeket a célokat, mint például azt a célt, hogy a 30 megabites sebességű általános lefedettséget biztosítsuk. Ezt a célkitűzést mindenképpen üdvözlöm, 2020-ig ezt sikerüljön elérni. Az elmúlt évek technológiai fejlődése bebizonyította, hogy ez lehetséges. Szerintem a 2020-as célkitűzést még egy kicsit ambiciózusabbá is lehetne tenni. Miért különösen fontos, hogy beszéljünk a finanszírozásról? Hogyha az Európai Unió azt a célt tűzi ki, hogy jobb legyen, mint a feltörekvő országok, hogyha az Európai Unió vezető szerepre törekszik az egész világon, akkor a széles sávú internet és az ultra gyors széles sávú internet kapcsolat, a szupergyors internet kapcsolat ehhez elengedhetetlen ne feledkezzünk meg arról, hogy a kommunikációs technológiák sokszor a régiók közötti különbségeket kiegyenlítik. Ott, ahol jó az infrastruktúra, vagy az, az utak, a közutak még nem jelenléte nem elég ehhez. Ezekben az ágazatokban, tehát a távközlésben, hogyha a technológiai szempontból vizsgáljuk a kérdést, biztosak lehetünk abban, hogy nagy fejlődésre van szükség. Ehhez képzés kell, és lépés kell tudnunk tartani majd ezeknek a technológiáknak a használatával, azaz az európai embereket ki kell képezni arra, hogy azután használni is tudják a kiépített infrastruktúrát. Köszönöm. Múlt héten Cruz illetékes biztos asszonynal beszélgettem erről a kérdésről. Ő szívesen eljön hozzánk a szakbizottsága, mert ez számára is szide mm, szívű, nagyon fontos kérdésnek tartja ezt. Jelenleg is zajlik a konzultáció, és én is felvetettem neki azt, amit te itt az előbb megemlítettél, hogy itt a 800-as a kapcsolatban milyen veszélyeket lát megígérte nekünk, hogy oda fog figyelni erre, hogyha tehát ami a 800-as frekvencia kapcsolatban, hogy ezek zavarják, vagy lesz-e interferencia, ezt csak akkor lehet kiküszöbölni, hogyha egy új technológiát alkalmazunk, ez viszont pénzbe kerül, amit, rendek, amit elő kell teremteni ő most a konzultáció során már aktívan ezt a kérdést fel fogja vetni, hogy kapjon kérdéseket arra, hogy amitől mi tartunk, amitől félünk, arra, arra milyen válaszok vannak, mert félünk, hogy ez, félünk, hogy ez nem tárgya a konzultációs eljárásnak, vagy ott felvetődik, hogy hát miért nem veti fel a parlament, miért nem tiltakoznak azok, akiket ez érinthet. Tehát Cruz azt, hogy megígérte, hogy ezt fel fogja vetni. A szélesávú internet sok indok miatt, kultúra szempontjai miatt, vagy a vidék elnéptelenedése miatt is egy rendkívül lényeges eleme ennek a javaslatnak. Krúz asszony is nagyon lelkes, és meg fogok beszélni vele egy időpontot, hogy eljöjjünk hozzánk, mert ő is ugyanazokat a nehézségeket látja, mint amiket mi itt a kollégák felvetettek. Sánchez asszony. Köszönöm szépen még egyszer elmondom, mert tudja nagyon jól, mert ezt eh, kihangsúlyoztam már a Regiszakbizottságban is. Úgy vélem, hogy ez egy kiváló eszköz arra, hogy kiterjesszük a lefedettséget, és a lefedettség kiterjesztés az egyik nagy célkitűzésünk, nagy hálózatok létrehozása, az eh, mindenhol szerepel a régiók fejlesztésében. Úgy gondoljuk, eh, hogy ezen a területen nagyon sok van még, amit lehetne tenni. Nagyon fontos, hogy mindenkihez e hozzáférhetővé tegyük a kultúrát. A szakbizottságunknak az a célja, hogy ezt kihangsúlyozza, hogy ne felejtsük el. Ezt továbbítani, ezt az üzenetet nagyon fontos, hogy mindenki ezt megértse. Das Amendment 2, was von Petra... A kettes módosító, amit Petra és Szabina is említettek, szerintem sem maradhat így ebben a formában. Múlt héten a bizottság Franciaországnak megengedte, hogy állami támogatást fizessen, vagy folyosítson a videó ágazat számára. Hát, hogyha a videózásra lehet állami támogatást adni, akkor hát ezt sokkal inkább meg kell engedni a szélessávú fejlesztéseknél. Egy kicsit módosítani kell a módos a gondolkodásunkban. A szélessávú internet életfontosságú a gazdaság és a társadalmak számára is, ezért itt előre kell jutnunk. Szabine és utána a bizottság. Csak egészen röviden, azt hiszem, hogy éppen a kisebb közösségek, amelyeknek az állami támogatási szabályok miatt nehéz különböző programokat lebonyolítani, különösen sok problémával szembesülnek. Néhányan ezt jól megondlották, vidéken több társulás jött létre, egyfajta konzorciumokat hoznak létre az önkormányzatok, hogy az üvegszálas és a legfejlettebb technológiát eh, tudjanak beruházni a széles sávú internetnél, az LTE technológiánál, és szükség van azonban refinanszírozásra, mert ez akkor kiüti az üvegszálat. Nincs értelme mindenhol az üvegszálat technológiát kiépíteni. Kisebb vidéki településeken megfelelő sebességű, ha nem is az ultra gyors, de alacsonyabb költségű hálózatokat célszerű sokszor kiépíteni. Köszönöm. Grand úr a bizottságtól kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt köszönjük az előadónak a javaslatot, amit kidolgozott. Örömmel fogunk vele majd a jövőben is együttműködni, és a e, Kulturális Szakbizottság tisztelt tagjainak is e, köszönjük a javaslatokat. Ezeket figyelembe fogjuk venni. Igazából nem hallottam konkrétan a bizottsághoz intézett kérdést, ezért ha megengedi elnök asszony, néhány megjegyzést teszek magához a véleményhez kapcsolódóan. Nagyon konstruktívnak tartjuk ezt a megközelítést, tulajdonképpen tényleg tetszik nekünk, hogy a kultúrát és a szociális kérdéseket is fel akarja venni a szövegbe. Igaz, amikor elkezdtük írni a szöveget, és ahogy előre haladtunk, elsősorban a gazdasági fejlődésre koncentráltunk. És lehet, hogy nem vettük eléggé figyelembe azt, hogy a szociális, kulturális területekről is ír, beszélnünk kell. Ha megengedik, akkor majd egy új preambulum bekezdést fogunk elkészíteni a, kult, a kultúráról és a szociális kérdésekről. Az ötödik módosító ugyanezt a szellemiséget képviseli tulajdonképpen, nagyon konstruktív megközelítésnek tartjuk, és ez jobbá teszi az egész szöveget. A kettes módosító, tehát említettem természetesen feljegyezzük minden, feljegyezzük minden javaslatot, hiszen a parlamenti javaslatokat nagyon fontosnak tartjuk. Konkrétan a második módosító olyan, amit talán pontosítani kell a szövegben. Jól értjük az első mondatot, hogy különösen oda kell figyelni az állami hatóságok által okozott piac, esetleges szorító hatásokra. Nos, nem feltétlenül rossz gondolat az, hogy azért egy preambulum bekezdésben magyarázzuk meg az, hogy miről is van szó, mit akarunk itt elérni de pontosítani kellene ezt a kettes módosítót, vagy lehet, hogy az első mondat után pontot is kellene tenni. A negyedik módosító az Európa Európeánát megemlíti. Szerintünk igen, nem feltétlen rossz gondolat ez. A hatos módosítás a kettes cikkhez kapcsolódik, itt a szolgáltatásokról van szó, itt azt mondjuk, hogy környezeti fenntarthatóság kulturális szempontjából. Nos, több szolgáltatásnak nincs ilyen dimenziója, ezért lehet, hogy egy kicsit ezt jobban kellene szűkíteni ezt a szöveget, de ezen is persze el fogunk gondolkozni. Azután a hegyvidékek, alpesi régió megemlítéssel a hetedik módosításban. Itt a távoli és periférikus területekről szólt a bizottsági javaslat, és szerintünk ez nagyjából lefedi azokat a területeket, amikről itt beszélünk. Ebbe bele tartoznak a hegyvidékek is de hát ez megint csak egy olyan dolog, amit még lehet, hogy még egyszer meg fogunk vizsgálni. Ennyit szerettem volna elmondani, örömmel válaszolok még további kérdésekre, és bármikor keresenek meg, ha észrevételeik vannak. Köszönöm szépen, köszönöm az eszmecserét. Nagyon konstruktívnak tartom. Biztos vagyok abban, hogy át fogjuk tekinteni a kettes módosítót, hogy világosabb legyen, hogy érthető legyen, hogy egyes eh, helyzetekben szükség van támogatásokra, eh, mert hogyha nem lenne szükség erre a támogatásra, már meg lenne a széles sáv. Azt szeretnénk volna itt eh, elkerülni, hogy hogy túl zavaros helyzet alakuljon ki, hogy a kölcsönös támogatás ne legyen zavaros, és ne legyenek fölösleges párhuzamosságok, tehát megpróbáljuk ezt átdolgozni, ezt a módosítót, hogy világosabb legyen, megpróbáljuk úgy elmagyarázni, hogy ne legyenek további problémák, hogy ne legyenek kettősségek, és hogy minden eh, hatékonyan tudjon működni figyelembe fogjuk venni azt a kérdést, amelyik elhangzott, és tudatában vagyunk annak, hogy mindenképpen ki akartuk emelni a hegyvidékeket, mert úgy gondoljuk, hogy azok a térségeknél van a legnagyobb nehézség a széles sáv kiépítésére, de természetesen eh, minden egyes periferikus eh, vagy távoli területet is ezek közé értjük, pontosan azért, mert úgy gondoljuk, hogy ezek a térségek azok, amelyekre legnagyobb szükségük van a támogatásra hogy aztán mi fog szerepelni, mi lesz a tartalma ennek a széles sávnak, kultúra vagy egyéb, erről még beszélhetünk, de úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy meglegyen először ez az eszköz, amely versenyképessé tesz minket, mindenféle szempontból, és emiatt kulturális szempontból is. Olyan térségekhez juttassuk el a kultúrát, amelyik távol van, amelyik másképpen nem tudna hozzáférni a kultúrához, így az interneten keresztül hozzá tud férni. Úgy vélem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, alapvető fontosságú. Természetesen sok munkára van szükség, én úgy vélem, hogy az egy, egy másik lépés szakasza lesz a munkának. Köszönöm szépen mindenkinek, tehát tetszik a konstruktív megközelítés a kollégák részéről, és látom, hogy segíteni akarnak. De pont... Igen, akkor június 26-áig várjuk a módosító indítványokat. Ez jövő héten lesz, úgyhogy mindenkit kérek, hogy siessen, amennyiben módosítóval kíván előállni. Ezzel a 12-es napirendi pontot lezárjuk, és akik nem jönnek a koordinátorok ülésére, kérem hagyják el a termet és most következik a koordinátorok ülése, úgyhogy most megszakítom három percre az ülést, hogy mindenki menekülésszerűen elhagyhassa a termet, aki nem vehet részt a koordinátorok ülésén.